liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten... Kedves kollégák, jó napot kívánok mindenkinek, lassan kezdjük el, ha lehet, akkor időben az ülést. És mielőtt nekiesnék a napirendnek, megadom a szót kolléganőnek, Szilvia. Mm, röviden, nagyon röviden szeretnék elmondani egy dolgot. Ma van két éve hogy tragikusan meghalt 13 Erasmus diák Spanyolországban. 13 kiváló fiatal vesztette el az életét egy valenciai kiránduláson. Valentina, Elena, Lucrezia, Serena, Francesca, Elisa, Mokina, Chloe, Veronica, Giulia, Cristina, Pom, Ann. Hét olasz, egy német, román, osztrák, francia és üzbék diákok voltak ezek. Néhány barátjuk, néhány rokonuk is itt van az áldozatoknak, úgyhogy szeretném azt elmondani, hogy együtt érzünk velük, de a legfontosabb az, hogy két éve tart egy folyamat, egy eljárás, és még mindig nem zárult le, még mindig nem látunk megfelelő eredményeket, hiszen a családok szeretnék megtudni az igazságot. Elnézést. És szeretnék egy dologra emlékeztetni. A petíciós szakbizottságban egy fiatal diák benyújtott egy petíciót, egy nagyon helyes dolgot kért. Azt kérte, hogy Európában harmonizálják a biztosítási szabályokat is, főleg amikor az életről van szó hiszen most annyira különböző a helyzet, tehát különböző kártérítéseket kapnak a családok, ez botrányos. A bizottság erre vállalást tett, hogyha kirándulás volt, akkor is ez a kirándulás az Erasmus programhoz kapcsolódott. Én úgy gondolom, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a következő programban is maximális garanciát, biztonságot tudjunk adni a Erasmushoz kapcsolódó tevékenységek esetén. Úgyhogy ezt szeretem volna elmondani, gondoljunk ezekre az áldozatokra, a családjukra, barátaikra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szilvia, köszönöm, hogy emlékeztetett bennünket erre a parihus eh, eseményre és annak következményeire. Nagyon fontos, hogy levonjuk belőle a tanulságokat a jövőre nézve. Rátérünk a szavazásra. Van egy állásfoglalási indítvány és egy véleménytervezet az asztalunkon, az előzővel kezdjük, illetve a véleménytervezetek kezdjük. a Európai Bizottság 7. jelentésével kapcsolatban a Diakonú úrnak adom meg a szót, hogyha szeretne beszélni. Nem akar, akkor kezdjünk neki. Egyes mellette ellene tartózkodók elutasítható kettes, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk hármas mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes szóbeli módosítás mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-esre úrunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók el, elutasítottuk. 15 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-esre ugrunk mellette. Második rész, 31-es második része mellette. Ellene tartózkodók. Szeretném ezt géppel ellenőrizni. Tehát 31-es második része szavazást megnyitom. Lezárom. Ö, elfogadtuk 15-9 arányban. trotzdem mit 15 zu 9 angenommen, dass 15-9 arányban, de ez nem sokat változtat. Akkor sem változtat, változna a helyzet, akkor kolléga nem szabadott volna. 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. 19-es Szavazást megnyitom géppel. Geht auch nicht. Doesn't work. Neunzehn. 19-esről szavazunk. Működik a berendezés jó. 11-15 arányban elutasítottuk, 20-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 21-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 22 mellette ellene tartózkodók elut, elfogadtuk 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 23-as mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 25-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26-os mellette, ellene tartózkodók el eset elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mell- két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók Szeretném a 32-es második részét géppel ellenőrizni, szerintem elutasítottuk, de a szavazást megnyitom géppel, a szavazást lezárom. 32-es második részét, ahogy gondoltam, 15 ellenszavazattal elutasítottuk, 30-es mellett ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük ezt is géppel. A 30-as e, géppel megnyitom, szavazást lezárom, 16-11 arányban elutasítottuk, 33-as mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ezt is ellenőrző géppel, csak hogy biztos legyen az eredmény 33-as géppel megnyitom, lezárom a szavazást 16-11 re már elutasítottuk, 34-es mm, mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 37-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 3-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es e, mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 38-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 39 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 41 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk kettes szóbeli módosító a 42-es módosítóhoz mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 44 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 46-os mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 47-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 48-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 49-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, és most végszavazás következik. Népszerű, népszerűbbi szavazással a szavazást megnyitom. Lezártam. 23 mellette, nulla ellene, nagy többséggel Gratulálni szeretnék az elfogadott véleményhez a jelentéstevőnek. Remélem, hogy figyelme is veszik meg a véleményünket az illetékes szakbizottságnál. Most pedig az állásfoglalás tervezetre térünk rá, amely a bolonyai folyamat végrehajtásával kapcsolatos áttekintést és dolgondozást illeti. Ugye májusban volt egy miniszteri értekezlet a bolonyai folyamatról Párizsban. Ennek kontextusában, hogy mondjak annyit valamennyi koordinátornak, hogy kérem beszéljenek a frakció tagjaival, mert az elnökök konferenciájának még döntenie kell a szóbeli kérdések, illetve állásfoglalások tekintetében, Eh, mert elég nagy lemaradásban vannak. Ez fontos, mert ez az álláspont, ez az állásfoglalás csak áprilisban lesz eh, eh, hasznos, ha addig nem születik meg, akkor utána használhatatlan lesz. Tehát minden koordinátort arra kérnék, hogy beszéljen a frakció vezetőivel, és hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos ez az állásfoglalás át kell vinnünk a következő plenáros ülés alkalmával. Igazán kár lenne, hogyha mindez a munka, amelyet belefektettünk, füstbe menne. Úgy gondolom, hogy tovább léphetünk a szavazásra. Hármas kompromisszumos módosító mellette a tartózkodók elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette elnézést. A 20-ast ellenőrizzük a szavazást, megnyitom géppel a 20-as vonatkozásában, 24-es vonatkozásában. Tehát az elnök még egyszer mondja, hogy a 24-esről szavazunk géppel. Szavazást megnyitom. 14-11 arányban elutasítottuk. 4-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 27-es elugrom mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 30-as következik mellette ellene tartózkodók, Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a 30-as módosítóval kapcsolatban. A szavazást lezárom. 14-12 arányban elutasítottuk. 31-es mellette ellene tartózkodók Szerintem ezt elutasítottuk ugyanakkor a többséggel, de ellenőrizzük, tehát a 31-est ellenőrizném géppel, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 13-12 arányban elfogadtuk. Még jó, hogy ellenőriztük. 32-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 38-as módosítóra ugrunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszus módosító mellette ellenállt tartózkodók elfogadtuk. 46-os módosító mellette ellene tartózkodók szerintem elutasítottuk, de ellenőrző géppel a 46-os módosítót, a szavazást megnyitom géppel, a szavazást lezárom. 13-13 aránya a döntetlen, azaz elutasítottuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes és ötös módosító együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrző géppel a hetes módosítót a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 13-13 arányra elutasítottuk. A nyolcast szavazók meg mellette, ellene tartozkodók. elutasítva, egyes kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene tartózkodók Ez nem volt teljesen világos, nem voltak egyértelműek a kézjelzések, úgyhogy kérném hogy géppel ellenőrizzük szavazást, megnyitom, lezárom. 18-7 arányban elfogadtuk. <clears throat> Kérem, hogy egyértelműen tegyék fel a kezüket a levegőbe, hogy lássam. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodtuk, elfogadtuk. 12-es módosító, bocsánat, 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 16-os módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 17-es módosító mellette, ellene tartózkodók, nos úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kellene, tehát 17-est ellenőrző képpel. szavazás megnyitom, lezárom, 12-11 arányban elfogadtuk. 18 es módosító mellette, ellene tartózkodók ellenőrzik géppel, ezt is elég sok tartózkodó volt a 18-as kérdés kapcsán. Szavazást lezárom. 15 hét arányban elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodók. Ehm, és végül végszavazás név szerint géppel a szavazást megnyitom. szavazást lezárom. 23 egy arányban nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálni szeretnék, remélhetőleg a következő plenárisan is átmegy majd. Ezzel a szavazás végére értünk, rátérhetünk a tízes eh, napirendi pontra hogyha bárki szeretne kimenni, akkor kérem, hogy ezt minél halkabban abszolválja. Wir kommen jetzt zur Prüfung des Kedves kollégák, akkor most áttérünk a tízes pontra, a nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban témánkra. Az előadó Darf ich um ein bisschen Ruhe bitten? Kérem szépen, maradjanak csöndben. A nyelvek közötti egyenlőség a digitális korban, ennek az e, témának a megtárgyalására kerül most sor. Kollégánk Jill Evans az előadó. Módosítók benyújtásának a határideje április 10-e, 14 óra. Még van valamennyi időnk addig. Május 16-án fogunk szavazni erről a jelentésről. Evans asszony, akkor kérem, hogy mutassa be a témát, a jelentést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a politikai tanácsadóknak és azoknak a szakértőknek, akik nagyon sok segítséget biztosítottak számomra. A titkárságnak is szeretnék köszönetet mondani az eddig végzett munkáért. Az árnyék előadókkal a következő fázisban fogunk együtt dolgozni. Sajnálatos módon 7 hónapba került, mire a kompetenciákról sikerült dönteni a KUD és az ITRE szakbizottságok tekintetében ezért gyakorlatilag csak két hetem volt arra, hogy megírjam a jelentést, és ebből az egyik egy türkisz hét volt, ezért nem tudtam annyira szorosan együttműködni az árnyék előadókkal, mint ahogy az helyes lett volna. De várom, hogy akkor a közeljövőben majd együtt tudjak velük dolgozni szorosan. A jelentés elképzelése az egy kiváló tanulmányból indult. Tavaly márciusban a STOA adott ki egy jelentést, egy tanulmányt, amely bemutatta, hogy a nyelvi akadályok milyen problémákat okoznak a mobilitás, a határon átnyúló elektronikus kereskedelem, általában a kereskedelem és a közszolgáltatások területén. A tanulmány ugyanakkor azt is mutatja, hogy a technológiai fejlemények is okoznak, főleg a kevésbé beszélt nyelvek esetén problémákat ugyanakkor a fejlemények kezdeményezetjei is leginkább a kisebb nyelvek. Ezért a technológiák, a nyelvi technológiák valóban segítséget tudnak nyújtani, hogy a nyelvi akadályokat el tudjuk hárítani. A, ezt a elképzelést szeretném megfogalmazni a jelentésben, és a saját tapasztalatom, Velszi tapasztalatom is az, ugye nálunk van egy kisebbségi nyelv, a Velszi, és mert az oktatási rendszer, irodalom, zene, filmművészetben jelen van, de a digitális korszakban a kisebbségi nyelvek, mint például a VS is, az háttérbe szorul, főleg az angol tekintetében. Az emberek olyan sok időt töltenek, szinte teljes mértékben angol nyelvű digitális világban, és az új technológiák megváltoztatják az életmódunkat, ugyanakkor bizonyos technológiák kisebbségi nyelveken nem elérhetők. Nem megoldott a problémája, és nem csak a kisebbségi nyelvekről van szó, mert nagyon sok EU nyelvet érinti ezt. A digitális kisebbségbe kerülésnek nevezzük ezt, amikor egy a való világban jelentős nyelv igazából a digitális világban visszaszorul. A a jelentés bemutatta azt, hogy vannak olyan tagállami nyelvek, észt, lett, litván, amelyek ugyanolyan technológiai támogatást kapnak, illetve bizonyos tekintetben kisebb támogatást kapnak, mint például olyan kisebbségi nyelvek, mint a baszk és a versz. Ugye az angol az általánosan használatos nyelv, főleg amerikai hatás miatt is. Az európai lakosság 60%-a nem beszéli, vagy nem használja az angolt, és ez az ország közti, például Magyarországon, Spanyolországban, Portugáliában, Bulgáriában a lakosságnak kevesebb, mint 20%-a beszél angolul. Tehát nem csak a kisebbségi nyelvekről van itt szó, hanem mindannyiunkat érinti a kérdés. A jelentésem azt vizsgálja meg, hogy az Európai Unió szakpolitikák hogyan tudják javítani a helyzetet, hogyan lehet a nyelvi technológiákat kisebb nyelvek esetén fejleszteni. Fontosnak tartom, hogy a technológiát ne veszélynek, fenyegetésnek tekintsük, hanem eszköznek a kérdés kezelése tekintetében. A jelentést öt részre osztottam. Az első részben megvizsgálom az akadályokat a digitális világban, és hogy milyen szakadék áll fönn a több forrással és kevesebb forrással rendelkező nyelvek esetén. Második témám, javaslatokat tartalmazok, javaslatokat fogalmazok meg a intézményi intézkedések tekintetében, például a többnyelvűség, támogatása tekintetében egy bizottsági portfólióra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy javítani kell azt, ahogy az EU választ ad a többnyelvűség kérdéseire. A harmadik szakasz javaslatokat tartalmaz kutatási területekre vonatkozóan, például folyamatos nagymértékű innovációs kutatási programok tekintetében, aztán egy európai nyelvi, technológiai platform kialakítását is leírom, ezt is javaslom, ahol a szakértők együtt tudnának dolgozni, aztán digitális nyelvi sokféleségi projekt a következő javaslatom. Nem európai szereplőket is be lehetne vonni a bizottság, kutatási politikában ezen a területen bevonhatna nem EU-s szereplőket is. A negyedik rész ajánlásokat tartalmaz oktatási területen azért, hogy azt tudjuk biztosítani, hogy az európai a következő generációja a nyelvi technológiákat megfelelően ki tudja használni, megértsék, fejleszik a képességeiket, hogy használják ezeket a technológiákat már korán fiatalon. Az utolsó rész pedig magántársaságok és közféra számára tartalmaz javaslatokat, hogyan tudják felhasználni ezeket a lehetőségeket. Például hogyan tudják javítani a beszerzési lehetőségeket automatikus fordítással, szövegfelismerő programokkal, amelyek a határon átnyúló kereskedelmet tudná segíteni, és a jelenlegi fragmentált digitális egységes piac problémáit tudná megoldani vagyis EU szinten és tagállami szinten is a meglévő technológiákat tudjuk használni a nyelvi különbségek megszüntetésére. 80 különböző nyelvről van szó Európában, és valóban problémát jelent a nyelvek egyenjogúságának a hiánya. A technológiák lehetőséget adnak arra, hogy a többnyelvűséget saját hasznunkra tudjuk kihasználni. Köszönöm, elnök asszony! Köszönöm szépen, köszönöm, hogy bemutatta a jelentést, és most meghallgatjuk az árnyék előadókat. Maximum három perce van mindenkinek a felszólalásra. Szedel Gász képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy gratulálok az előadónak, ahogy mondta, nagyon rövid idő állt rendelkezésére, hogy megfogalmazza a jelentést. Nagyon jó jelentést készített, és várom, hogy együtt tudjunk dolgozni, hogy javítsuk ezt a már önmagában is jó jelentést. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy az akadályok, illetve az ITRE és a KULT szakbizottság közti vita az nem véletlen, itt ez egy lényegi kérdés. A, maga a téma ugye a technológiához, kutatáshoz és a kultúrához is kapcsolódik, és mindig nehéz, amikor ilyen helyzet alakul ki. Úgy gondolom, hogy még sok munka áll előttünk. Most nem akarok belemenni a részletekbe, részletesen bemutatta a jelentést az előadó, az összes hangsúlyozott témát tag, támogatni tudom. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a jelentés, ez nem a véletlen szüleménye, hanem ez egy bottom-up kezdeményezés. Csak egy példát hadd mondjak. 2012-ben a nyelvi technológiák ernyő szervezete, a Metanet egy átfogó kutatást és elemzést végzett a nyelvi technológiák helyzetéről. És ez a szakadék az angol és a más nagy országok és nagy nyelvek, kisebb nyelvek, kevésbé használt nyelvek között, ez egy hatalmas szakadék. 2012-ben történt ez, és akkor eltelt több mint 5 év, és azt látjuk, hogy ez a szakadék ez még nagyobb. Ez a probléma. az előadóval együtt ugye megtettük ezt a kezdeményezést, hogy történjen egy tanulmány, egy elemzést erről a témáról. Ez egy alulról induló kezdeményezés. A STOA elkészítette a tanulmányt. Talán első a, ilyen alkalom, hogy politikai döntést kell hozni, európai fellépésre van szükség ebben a témában, európai megközelítésre van szükség. Elkészült a tanulmány, spanyol tudósok készítettek egy nagyon átfogó elemzést, és úgy gondolom a mostani jelentés a tanulmány következtetései alapján meg tud születni. Együtt fogunk dolgozni, sok sikert kívánok az előadónak. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek állást kell foglalnia, és ki kell, hogy fejezze, hogy milyen igények merülnek fel ezen a területen. Köszönöm szépen. Szaudarész képviselő. Uh, thank you, Chair. Uh... Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák, szeretnék köszöntet mondani az előadónak, és aztán még néhány konkrét témára is rá fogok térni. A digitalizáció világában vizsgáljuk meg, hogy milyen a nyelvek helyzete. 100-200 éve ezelőtt is már fönnállt ez a sokféleség. Az államok úgy döntöttek, hogy egy vagy két nyelvet támogatnak, és a kisebbségi nyelvek nem kaptak megfelelő szerepet. Meg volt az oka az ilyenfajta politikának az analóg időszakban, a nyelvek, hát bizonyos nyelvek háttérbe szorultak, és ez fontos volt a kulturális és az oktatási rendszerben is. A hivatalos nyelv a kommunikáció eszközének is tekintendő, és a nemzeti érzést is erősítette. Ha valaki nem értette például a katonaságnál a parancsokat, vagy a hivatalos nyelven megfogalmazott nyilatkozatot, akkor nem tudta megfelelően ellátni a feladatait. A digitalitás egy teljesen új valóságot alakított ki. Sok nyelvet lehet használni, anélkül, hogy ez nem lenne hatékony, vagy drága lenne. Észtországban, hazámban, ugye nagyon kemény és következetes a nyelvi politika. Ugyanakkor a adóbenyújtás például már 95%-ban elektronikusan történik, és nem csak ész nyelven, hanem angolul vagy oroszul is meg lehet ezt tenni. Ez a két nyelv, ami általánosan elterjedt még az országban. Az adóhatóságok gyakorlatilag nyelven dolgozzák fel az adatokat a nyelvi problémákat a digitális eszközökkel gyorsan és hatékonyan lehet oldani. Ez egy komoly téma, amivel most foglalkozunk. Hogyha nem használjuk, ha egy nyelv nem használatos az információs világban, akkor az el fog tűnni. A kisebbségek számára például igazságot kell szolgáltatni hiszen sokszor háttérbe szorulnak a nyelvhasználat területén, és a digitalizáció ez kiváló lehetőséget biztosít erre. Szeretnék reagálni a kolléga egyik mondatára, reálisak kell, hogy legyünk. Ezt a szakadékot az angol és a többi nyelv között soha nem fogjuk uh, tudni felszámolni. Nyelvész az eredeti képzettségem, van egy kifejezés, amit az angolok nem szeretnek, az angol kegyetlen, strukturálisan, és hogyha az angolt a lettel, észtel vagy lengyel összehasonlítjuk, hát semmi reményünk elnézést, hogy ezt kellett, hogy mondjam. Klaus fürchte, das ist wahr. Äh, herzlichen Dank. Köszönöm, és ez lehet, hogy igaz is. Köszönjük szépen. Teljesen egyetértek az előző hozzászólóval, és valóban gyilkos nyelvnek szokták az angolt leírni, és mégis az angolt használjuk, nem pedig az anyanyelvünket, holott erre lehetőség lenne, jobb lenne azt használni. Köszönöm mindenkinek azt, hogy a, részt vettek ebben a jelentésben, a digitális korban a nyelvek egyenlősége az időzítés nagyon jó, gyorsan változó időket élünk. Az egyik legfontosabb jele ennek az, hogy a technológia fejlődik, amit el kell fogadnunk, tetszik, nem tetszik, ugyanis velünk marad. A jelentés az egyik eh, legfontosabb esélyegyenlőtlenséget próbálja eh, rendezni, a nyelvi esélyegyenlőtlenséget. Ami a kisebbségi nyelveket illeti, és elfogadhatatlan az, hogy a 21. században eh, hátrányokkal szembesüljenek. Minden EU országban vannak eh, kisnyelvek, írek Írországban, számik Finnországban. 55 millió emberről van szó, az európai népesség 10%-a Épp ideje lenne egy ilyen jelentést elfogadni. A technológiai fejlődés jó dolog, ugyanakkor nem kell, hogy fenyegessék a kisebbségi nyelveket, vagy a kevésbé használt nyelveket. A digitális kort fel lehet használni arra, hogy oltalmazzuk ezeket a nyelveket. Ezért is támogatom azt, hogy a bizottság a multilingualizmust eh, külön biztos alá rendelje, ugyanakkor ennél tovább is mennék. Szerintem egy független EU hivatal kell, hogy lenne, hogy legyen, amely hivatalnak eh, az lenne a feladata, hogy kulturális, multilinguális eh, ombudsmanként járjon el azért, hogy biztosítsa, hogy az EU betartja a nyelvi egyenlőség szabályait. Én azt gondolom, hogy lehetőség van erre a hivatalra, nagyon sok horizontális kérdéssel foglalkozna, éppen ezért értelmes lenne felállítani egy ilyen hivatalt. Végezetül eh, a nyelvi sokszínűséggel való bánásmódunkról is szólnék. 23 EU nyelv van, eh, amelyeket használunk. Eh, én azonban nem beszélhetem az anyanyelvemet, amely 23 hivatalos nyelv egyike. Azt mutatja, hogy eh, a nyelvi és kulturális sokszínűségünk elismerése még messze van. Eh, én tehát arra számítok, hogy jól fogunk tudni együttműködni ezzel a progresszív jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm weiteren Wortmeldungen und ich bitte Sie alle, sich herzlich auf zwei Minuten zu beschränken. Akkor. Köszönöm szépen. Hangsúlyoznám ugyanazt, amit a előző felszólók már elmondtak, nyilván azok nem fogunk tudni változtatni, hogy mindig lesz egy lingua franca, ami a technológia, a gazdaság, a pénzügyek eh, nyelve, és egy gyakran az angol. Ez tény, ezen nem is fogunk változtatni, akármilyen rendelkezéseket fogadunk itt el, hiszen nem mi döntünk arról itt Európában, hogy mi a világ szintű kommunikáció nyelve. Ugyanakkor fontos, hogy a technológia lehetőséget ad, arunk száma, ad számunkra arra, hogy ezen változtassunk, hogy európai nyelvei azonos esélyekkel virágozhassanak. Ez sokkal könnyebb a mai technológiákkal, mint korábban. Most már sokkal könnyebb nyomást gyakorolni mindenféle irányba a technológia segítségével. Olyan lehetőségeket biztosít a technológia, amely, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kisebbségi nyelvek is használhatóak legyenek. Ezért a jelentésben át kell tekintenünk, hogy melyek azok a területek, ahol nem tettünk eddig eleget, és ahol a technológiai fejlődés lehetővé tenné a többnyelvű megközelítést. E, és ezt sokkal könnyebb e, rögtön az elején így nekifogni, és nem utalak csinálni. Szeretnék köszönetet mondani Ivens kollégának, mert nagyon érdekes ez a jelentés, amit előkészített. Mindannyian hozzá fogunk járulni majd ahhoz, hogy bizonyos aspektusok szempontjából kiegészítsük azt. Én is úgy gondolom, hogy ugye van egy úgynevezett lingua franca, angol, ugyanakkor ez egy elszegényesedett angol, mert a pluralizmus tekintetében azért ott van a kockázata annak is, hogy romlanak, elszegényesednek ezek a nyelvek. A sokszínűség, a nyelvi sokszínűség az egyik pillére a kulturális sokszínűségnek Európában. Egyetértek az ön javaslataival, például azzal, hogy el kell mélyíteni a nyelvi technológiák tanulmányozását, mert több mint 30 éves múltra tekint vissza a, ezeknek a technológiáknak a története, és már a tervezésnél, például az interneten figyelembe kell venni, hogy olyan eszközök, források álljanak rendelkezésre, amelyek több nyelven elérhetőek. Aztán például a többnyelvű szövegfelismerés, beszédfelismerés, ez ma már létező technológia. A bizottság részéről is horizontális megközelítésre van szükség, azért, hogy az új technológiáknál a nyelvi sok színűséget tudjuk támogatni. A képzés a egyetemi tanterben is meg kell, hogy jelenjen az ilyen jellegű képzés. Kell, hogy legyen egy specifikus felelősség a technológiák, a többnyelvűséghez kapcsolódó technológiák tekintetében a bizottság részéről. Ez egy helyes, most nem feltétlenül egy biztosnak kéne kiadni ezt a portfóliót, hanem esetleg egy horizontális csoportnak lehetne ez a felelőssége. Ugyanakkor a minimális forrásokat említette Evans képviselő, szeretném, hogyha részletesebben kifejteni ezt a témát. Übrigens gerade nochmal nachgeguckt, der für uns... Nos, köszönöm. Navracsics biztos úr ugyancsak eh, felelős a többnyelvűségért Köszönöm szépen. Ennek azt is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert a szöveg nagyon jó, tényleg. Világosan beszél a kockázatokról, ugyanakkor a lehetőségekről is, hiszen eh, fel tudjuk használni a digitális eh, technológiákat a jobb kommunikáció céljaira, de tudjuk a kisebbségi nyelvek helyzetét is javítani, a kisebbségi nyelvek eh, tanítása nagyon fontos ebből a szempontból. Javaslatok születtek új kutatási és technológiai platformok kialakítására, ezzel is egyetértünk. Azt is hangsúlyozzuk, hogy a nyelvek, a kommunikáció eszköze, és ugyanúgy az Európai Unióban szükségünk is van Szükségünk van lingva frankára, szükségünk van olyan nyelvre, amelyen kommunikálhatunk mindannyian, és biztosak abban, legalábbis úgy gondolom, hogy ez az angol lesz, hiszen az angolt használjuk már ma is, megvan a technológia. úgyhogy ezzel nekem nincs bajom. Ugyanakkor minden nyelv a saját kultúráját, annak mentalitását testesíti meg, és ezért védenünk kell a nemzeti nyelveket, mert a nemzeti nyelvek az adott nemzet mentalitását eh, testesíti meg, és hogyha meg szeretnénk őrizni Európa kulturális sokszínűségét, akkor a nyelveink sokszínűségét is meg kell őriznünk, máskülönben Európa nem lesz a régi. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Eh, Bocskor, adom meg a szót. És mivel elhangzott, hogy a lingua franca az egy kicsit túl súlyba van, és mindenki az angolt használja, ezért én inkább a saját anyanyelvemet fogom használni. Én is nagyon örülök ennek a jelentésnek, és egyetértek a tartalmával. Nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel, ugyanis én is úgy tudom, hogy a, a Navracsis Tibor portfóliójához tartozik a többnyelvűség, és a kabinetben dolgoznak is szakemberek, viszont nagyon kevés olyan projekt van, ami valóban a többnyelvűséget támogatja és erre irányul. Úgyhogy én remélem, hogy a jelentés, a jelentés után egy kicsit segíteni tudjuk azt, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a többnyelvűségre, és valóban fontos az, hogy a kisebb nemzetek nyelvei is jelentőséget, szerepet kapjanak a digitális világban, illetve hát a, a kisebbségi nyelvek szempontjából pedig úgy gondolom, hogy főként, mint regionális nyelveknek nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk az oktatásban. Mert abban a régióban, ahol ezeket a nyelveket beszélik, ott valóban fontos, hogy, hogy a több nemzetiségű közösségek beszéljék egymás nyelvét. Tehát nem biztos, hogy nekem, mint magyarnak fontos egy velszi nyelvet tudnom, de azoknak, akik abban a régióban élnek, bármilyen nemzetiségűek is tudniuk kell, úgyhogy ez nagyon fontos, és talán még egy utolsó mondatot megengednek nekem. Pont ebből a szempontból tartom nagyon jelentősnek, ami most zajlik, az úgynevezett Minority Safe Pack One Million Signatures for Diversity programot, amivel mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy megszülessen egy olyan jogalkotása az Európai Bizottságnak, amely támogatja a kisebbségi nyelvhasználatot az oktatásban, a digitális médiában. Úgyhogy aki még nem írta alá, az április 3-áig még megteheti. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Jiménez asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nem vagyok túlságosan romantikus személyiség nyelvekkel kapcsolatban sem, és úgy gondolom, hogy nem a nyelveket kell védeni, hanem a nyelveket beszélő embereket, mert nem mindenki beszéli mondjuk az angolt. Szeretném, hogyha lenne egy kifejezés, amely nem veszne el fordításban, valami híres filozófus mondta, hogy csak egy rosszabb nyelv van ahhoz képest, hogyha egy nyelvet ráretetnek a másokra, az az, hogyha ö, senki nem ö, is próbálkozik meg a kommunik- ö, kommunikációval. Úgy gondolom, hogy ezt érdemes elgondolnunk. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Luigi Morgan. Köszönöm szépen. No. Csak egy témát szeretnék felvetni, a témához tartozik, és nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott. Transversális nyelvre szükség van, ez egyértelmű. A mai téma, ugye, amint a Brexit megtörténik, elképzelhető, hogy hivatalos nyelvként beszéljük, vagy hivatalos nyelvként fölvegyünk egy olyan nyelvet, ami egyik tagállamnak sem hivatalos nyelve? Szerintem ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Ja, das ist eine spannende, eine spannende Frage. Igen. Ez valóban egy kényes téma lenne, Malanov úr. Aztán Köszönöm. Nyilvánvaló. Tény, hogy azzal is demonstrálnánk a nyelvek egyenlőségét, hogyha nem angolul beszélnénk állandóan. Egy kicsit most talán más problémát vetnék fel, az új tagállamok nyelvét, nyelvének problémáját. Itt az a probléma, hogy a nyelvvizsga papírok elfogadása elé gördítenek akadályokat. A régi tagállamokban úgy tűnik, hogy vannak akadályok, amelyek az ilyen bizonyítványok elismerését akadályozzák. Aztán más tagállamok, ahol vannak kisebb nyelvek, nem rendelkeznek struktúrával arra vonatkozóan, hogy a polgáraik nyelvtudását külföldön elismertessék. Ez az egyik probléma. Most először fordul elő az, hogy a külföldön élő keleti polgárok megtanulják az adott fogadó országnak a nyelvét, de nem részesülnek a saját nyelvükön oktatásban. Tudjuk azt, hogy a British Council Kyoto-i Intézet. Мисля, че беше редно да кажем És ott megfogalmazódott, hogy a fogadó ország is e, adjon nyelvi oktatást az anyanyelven. Ez egy új probléma, amely új lehetőségeket is ad, és azt gondolom, hogy ezeket ki lehetne használni. Äh, Köszönöm. Én egy dolgot tennék mindehez hozzá. Először is köszönöm ezt a nagyon sikeresnek látszó jelentést, mert a vita is rávilágított arra, hogy valódi problémáról van szó, és úgy gondolom, hogy ezt komolyabban kell vennünk itt az európai intézményekben, komolyabban annál, ahogy korábban vettük. Én eh, annak idején kénytelen voltam levelet írni azzal kapcsolatban, hogy a bizottság lapján az információ az Erasmusszal kapcsolatban gyakorlatilag csak angolul érhető el. Eh, ugyanígy a programnak az útmutatói is leginkább angolul érhetőek el. Eh, néhány, a guideline -ok esetében néhány más változat is létezett, például francia, de a kisebb nyelveken nem volt elérhető ez az információ. Tehát a bizottságnak is van ezzel kapcsolatban tennivalója. Nyilván az elkövetkezendő időszakban, a levelem után meg is ellenőrizni is fogom, hogy van-e eredmény ennek a fellépésnek. Az biztos, hogy a többnyelvűséget elő kell mozdítanunk, és el kell érni azt, hogy az összes munkanyelvünkön elérhetőek legyenek a dokumentumok. Mi is Eh, hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nyelvek ne halljanak ki, és garantáljuk az EU-ról szóló információk hozzáférését, vagy információkhoz való hozzáférést ezeken a nyelveken. A parlamentnek feladata, hogy rámutasson a problémákra, és eh, hogy különböző más intézményeknek akár szigorú hangú levelet is küldjön ebben a, eh, ebben a témában. Sajnos nagyon sok dokumentum, hivatalos anyag, e-mail áll rendelkezésre, ha szerencsénk van három nyelven, de az se biztos. Köszönjük, és most minden jót kívánok a raportőrnek, illetve az árnyék előadóknak. Úgy gondolom, hogy úgy vélem, hogy ez egy jó jelentés lesz. És die Kommission fragen, ob sie das Wort wünscht. És most pedig az Európai Polgári Kezdeményezés következik, raportőr kap. Eh, Köszönöm. Jill Evansnek adom meg a szót előtte, mielőtt átérünk a következő napi rendre, hogy reagáljon arra, amit elhangzott. Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy az összes eh, kommentár tükrözi mindazt a munkát, amit itt elvégeztünk, illetve rámutat arra, hogy mennyire fontos mindez. Szerintem tudunk eredményt elérni ezzel a jelentéssel. Fontos ez az EU egész szempontjából is, hiszen lehetetlen kommunikálni úgy másokkal, hogyha nincsen közös nyelvünk. Ez fontos az Európai Unió jövője szempontjából is. Örülök annak, hogy ilyen sokan hozzászóltak, és várom az első árnyék előadói ülést, ahol várom az összes kollégának a hozzászólását. Köszönöm. Van egy határidőnk. Április 30-a és a szavazás május 16-a lesz. Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 11, das ist die... Köszönöm, következik most akkor a a napi rendi pontok között a 11-es, az Európai Polgári Kezdeményezés véleménytervezet. Angel Dzsambacki kap szót, és a módosítók benyújtásának határideje március 26-a dél. Április 25-én fogunk szavazni, az AFKO-ban pedig a szavazás az május 24-én lesz. Öni a szó, Csambacki úr. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Az Európai Polgári Kezdeményezés az a Lisszaboni szerződésnek egy innovatív eszköze, célja az, hogy nemzetközi szinten, az Európai Unión belül előmozdítsuk a közvetlen demokráciát. A kezdeményezés célja az, hogy a tagállamok polgárai lehetőséget kapjanak arra, hogy kezdeményezzenek. Viszonylag bonyolult eszközről van szó, és a tapasztalat azt mutatja, hogy reformokra van szükség. 2017-ben a mi bizottságunk munkájának köszönhetően itt a kultra gondolok, és hát az AFKÓ-nak is e, értünk el bizonyos eredményeket. Elértük azt az Európai Bizottságnál, hogy cselekedjenek. A jelentést e, figyelembe vették, e, csak úgy, mint más tanulmányokat is, valamint konzultáltak az érdekeltekkel. A bizottság javaslattervezete a problémák egy részét mindenképpen megoldja. Itt gondolok például a korhatár leszállítására. Ez egy világos jelet küldene a fiatal generációk számára, akik általában vonakodnak részt venni a politikai folyamatokban, hogy ők is vegyenek részt ebben. Ugyanakkor elégedetlen vagyok amiatt, hogy egy sor területre, sor problémára nem ad megoldást a bizottság javaslata. Mi szerettük volna, hogyha a tagállamok száma csökken, a kötelezően résztvevő tagállamok száma csökkenne. Még nagyobb probléma az az, hogy nincsen konkrét eszköz, amely által egy sikeres kezdeményezés jogalkotási javaslattá alakulhat át. A 11-es cikk 4-es bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szervezetben e, erre is kitér. A végső cél az az, mégiscsak, hogy e, a bizottság terjeszten elő javaslatokat, amelyeket aztán a parlament és a tanács vagy elfogadnak, vagy elvetnek. Mielőtt ami a kezdeményezéseket illeti, látható, hogy a bizottság javaslatában ilyen e, javaslat nem szerepel. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük, Dzsambacki úr. Most zárnyék előadók következnek. I mean, we should all welcome the first revision. Igen, ez az első eszmecsere, és nem remény, hanem biztos vagyok benne, hogy a polgári kezdeményezésnek lesz majd második, harmadik, negyedik felővizsgálata is. Nézzük ezt úgy, hogy ez az első pozitív jellegű felővizsgálat. lehet, hogy nem kéne túl radikálisoknak lennünk. Tudjuk, hogy az Európai Unió a demokráciák uniója. Tudjuk, hogy ennek az alapja a reprezentativitás elve, és azt is tudjuk, hogy rendelkezésünkre áll egy ilyen eszköz, ami a lehető legközelebb van ahhoz, amit általában közvetlen demokráciának nevezünk. Támogatom a változásokat, mert megfelelő irányba mutatnak. Lehet olyan revízió is, ami rossz irányba mutat, most erről nem is akarok beszélni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy 18 16 évre levisszük a folyamat részvevőinek minimális korhatárát. Hogyha ezt gyakorlati megközelítésből tekintjük, sok tagállamban 18 éves korhoz kötik a szavazási lehetőségek a választójogot. Két olyan, két-három olyan év lesz, tehát amikor ezek a fiatalok csak európai kezdeményezésben lehetnek aktívak valószínűleg erre egész életükben emlékezni fognak, hogy az első politikai tapasztalatuk európai témákhoz kapcsolódik. Ez tényleg egy jó változtatás. Bár tudnám kritizálni a javaslatot, nem elég radikális, nem elég bátor, ugyanakkor a benyújtandó személyes adatok mennyiségét is csökkentjük, és ez pozitív, hogy a részvételt a nemzetiséghez kötjük, nem a tartózkodási helyhez vagy a lakhelyhez. Ez egy jelentős változás, ez, ez megkönnyíti az emberek számára. Persze lehet, hogy nem lesz mindez olyan gyors, a változások nem lesznek annyira bátrak, mint amennyire mi szeretnénk, de az irány jó. És ez egy jó alap lesz majd a harmadik felülvizsgálathoz, ami néhány éven belül biztos, hogy be fog következni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rodriguez képviselő, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Anyanyelvemen portugálul fogok beszélni. Igen, ki kell használni ennek a felülvizsgálatnak a lehetőségét. Ez egy fontos jelzés a bizottság részéről az európai polgári kezdeményezés kapcsolatos javaslatok az előző változathoz képest javultak, egyszerűsítik a folyamatot, bizonyos akadályokat most már elhárítanak. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a költségek is csökkennek, és a nyelvi akadályokat is elhárítjuk. Ugye nemrég beszéltünk erről a témáról, a sok nyelviségről több nyelviségről. Ez az eszköz sikeres, az alapvető célja az, hogy közvetlen részvételt tudjunk biztosítani a állampolgárok számára az európai politikai életben a technikai jogi támogatás is fokozódik a kezdeményezés teljes folyamata során. Új határidőket is látunk itt, például az aláírások begyűjtése tekintetében. lehetőséget ad mindez arra, hogy a kezdeményezések a folyamatot végig tudják járni. Ugyanakkor a kezdeményezés befogadhatósága tekintetében még mindig merevséget látok. A bizottság sokszor már az első fázisban, a regisztráció fázisában megállapítja, hogy nem befogadható ez kezdeményezés. Itt pedig ez két előnyt jelenthetne. Az egyik a határon átnyúló politikai vita, a másik, hogy lehetőséget biztosítunk az állampolgárok számára, hogy az európai agendát közvetlenül befolyásolják. Meg kell azt is vizsgálni, hogy van-e érdekütközés, hiszen a bizottság egyrészt köteles tájékoztatni a szervezőket a kezdeményezés befogadhatásáról ugyanakkor a befogadhatóságot is maga a bizottság ítéli meg. Ez érdekütközéshez vezethet, illetve kompetenciaütközéshez. A kezdeményezést meg kell erősíteni, támogatni kell, mint a részvételi demokrácia eszközét, mint az állampolgári aktivitás eszközét az állampolgárok elvárásaihoz kell nekünk közelítenünk, és támogatni kell azt, hogy közvetlenül részt vehessenek a politikai életben. Köszönöm. Maria Teresa Kimenez. Köszönöm szépen először is. Szeretnék köszönetet mondani Damgaszki kollégának, hogy kidolgozta ezt a véleményt azon dolgozunk, hogy ez a kezdeményezés hatékony, demokratikus eszköz lehessen az állampolgárok számára. Ahogy tudjuk, csak eh, négy eh, kezdeményezést tudta megszerezni az egymilliós aláírást. Egyszerűsíteni kell a folyamatot, jobban, hatékonyabban kell tájékoztatni az állampolgárokat, a tekintetben, hogy ilyen módon is részt tudnak venni az európai szakpolitikák alakításában. Szeretném tudni, ugye megállapítom, hogy a bizottság átvett sok parlamenti javaslatot. A korhatár lecsökkentése, a határidők módosítása, az aláírásgyűjtés egyszerűsítése. Úgy gondolom, hogy ezek olyan eszközök, amelyek elhárítják az jelenlegi akadályokat. Az állampolgárok ugye ma is tudják használni az eszközt, de még jelentős az akadály. Egyetétek Dambaszki kollégával a módosító javaslatai tekintetében, amely ötre csökkenteni a képviselt tagállamok számát. Úgy gondolom, hogy jó kompromisszumos megoldásokat tudunk majd elérni. Szeretném hangsúlyozni, hogy jobb kommunikációs stratégiára van szükség azért, hogy ez a kezdeményezés valóban hatékony lehessen, és aktív európai polgárói munkát tudjunk itt, polgári fellépést tudjunk támogatni ezzel az eszközzel is. Köszönöm. Köszönöm. Neriáde képviselő. Igen, eléggé egyetemű, hogy a bizottságnak többnek, többet kell tennie, meg kell, hogy hallgassa, a, és meg kell, hogy hallja az állampolgárok hangját. A polgári kezdeményezés tekintetében a változások pozitívak, ahogy más kollégák is mondták, hogy csak négy kezdeményezés tudta megszerezni, megszerezni az aláírásokat, és ebből kettő esetében nem is történt semmi. Ez igazán aggályos és felháborító, hogy semmi nem történt. Tehát milyen, ez csak időpocsékolás, és milyen üzenetet fogalmazunk ezzel meg. Azt akarjuk, hogy részt vegyenek a demokratikus életben, de ugyanakkor semmit nem adunk, semmit nem teljesítünk. Ugye a rossz teljesítés az egyetlen mai valóság, amit látunk úgyhogy ezt fontosnak tartom. Számomra aggályos, hogy esetleg még nehezebbé fog válni a polgári kezdeményezési eljárás. Lehet, hogy több lehetőséget akar kapni a bizottság technikai manőverekre, és lehet, hogy azt a lehetőséget akarja megszerezni, hogy a számára nem szimpatikus kezdeményezésekkel ne kelljen foglalkoznia. Vannak olyan országok, ahol a lakosság száma nagyon alacsony. Ugye az én hazámban az lakosság száma csak 5 millió, sokkal nehezebb a mobilizálás. Végig kell gondolnunk az egyes országok földrajzi jellegét is, ahol nehezebb ugye begyűjteni a szükséges aláírásokat, kivéve, hogyha határon átnyúló kezdeményezés keretében lehet megszerezni az egymillió aláírást. De a legfontosabb, hogy mindenek semmi értelme, csak akkor, hogyha történik lépés. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Jill Evans. Köszönöm szépen. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak és néhány kollégához csatlakoznék. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy reményeket fűztünk a polgári kezdeményezéshez, amikor ez bevezetése került. Szervezetek, nem kormány szervezetek nagyon lelkesen fogadták. Az egyszerűsítés rendkívül fontos, főleg a fiatalok bevonása, bármit, amit meg tudunk tenni azért, hogy ösztönözzük a fiatalokat, hogy jobban részt vegyenek ebben a tevékenységben, mindez üdvözlendő ez egy olyan eszköz, amivel részt tudnak venni az Európai Uniós szintű munkában a fiatalok, és azt kell megvizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk ezt hatékonyá tenni. Köszönöm. A, kérdezem a bizottságot, ő szeretne hozzászólni, tessék. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, hogy meghívta a bizottságot is én vagyok a felelős ennek a témának. Szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatásért, a módosítókért, ezeket meg fogjuk vizsgálni. Nagyra értékelem, hogy több tag is hangsúlyozta azt, hogy a mi javaslatunkban sok pozitívumot lát. Röviden szeretném bemutatni, hogy mi volt a mi felülvizsgálatunknak a célja. A bizottsági javaslat fő elemei azt tartalmazzák, hogy egyszerűbb legyen, könnyebb legyen a szervezők számára a megszervezése a folyamatnak. A második cél, hogy ez az eszköz fokozza és támogassa a vitát, a polgári részvételt európai szinten, hogy az EU közelebb kerüljön az állampolgárokhoz. Ez a hivatalos két cél, de egyszerűbben megfogalmazva a bizottság célja, és ezt hangsúlyozni kívánom, hogy a Juncker bizottság azt akarja biztosítani, hogy a lehető legtöbb kezdeményezést regisztrálni lehessen. És a második, hogy a lehető legtöbb kezdeményezés elérje az 1 millió aláírást a Juncker Bizottságban. Az legutolsó 17 kezdeményezés esetében csak egyet kellett elutasítanunk, aminek az volt a témája, hogy Stop Brexit, és ugye mindenki megérti, hogy a bizottságnak nem volt lehetősége ezt befogadni, mert a szerződések ellenében nem léphetünk föl. Úgyhogy a bizottság bizonyította, hogy könnyed, könnyíti az eljárást, és a jelenlegi javaslata még könnyebbé fog mindez válni. Aztán a 16 éves korhatár, azok a polgárok, akik még nem tudják elmondani politikai véleményüket nemzeti szinten. Hogyha 16 éves korhatárt bevezetjük, akkor ez az ő lehetőségüket is kibővíti. Bármilyen mm, kezdeményezés esetén ugye legalább 18 hónap az eljárás ideje, úgyhogy ha 16 éves korban támogat valaki egy kezdeményezést, mire a folyamat egyáltalán elindul, addigra majdnem 18 évesek látnak. Ez gyakorlatilag plusz 10 millió állampolgárt fog érinteni, ez egy fontos elem. Aztán jelenleg is biztosítunk tájékoztatást, de többet kívánunk tenni a, egy új platformon keresztül. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek azért a pilóta projektért, amely lehetővé teszi, hogy ezt beindítsuk április 10-én a híres ECI napon, és mindenkit szeretnék erre meghívni, az EGSB és a bizottság együtt szervezi ezt, akkor fogjuk indítani az első online platformos munkát. Egy valós vita fórumot kívánunk szervezni, nem csak eszmecsere a cél, jelenleg hét tagállami polgárnak lesz lehetősége, hogy kampányt szervezzen, elképzeléseket tudnak megosztani egymással, közle, a kommunikáció szervezése, aláírások szervezése, stb. tekintetében. Úgyhogy ez is egy eszköz ahhoz, hogy minél több kezdeményezés elérhesse az egymillió millió aláírást. Aztán a módosítók része, hogy azt javasoljuk, hogy legyen részleges regisztráció jogi módon, legálisan, a bizottság ezt most megteszi, tehát amikor nem lehet teljes mértékben a kezdeményezést regisztrálni, akkor is próbáljuk megkeresni, hogy legalább részben a regisztráció lehetséges legyen, és ezt most meg fogjuk fogalmazni jogszabályi formában is. Ezeket tekintjük fontosnak, aztán az önök specifikus módosításait végig fogjuk gondolni. Amikor a bizottság megkapja regisztrációra a kezdeményezést, és amikor az első olvasatban a bizottság úgy ítéli meg, hogy e, nehézségek merülhetnek fel a teljes regisztráció tekintetében. Egy hónapon belül tájékoztatjuk a szervezőket, még lesz egy hónapuk, hónapjuk arra, hogy meg akarják -e változtatni, vagy módosítani, vagy részben kivenni bizonyos elemeket a kezdeményezésből tehát mi ebben nem akarunk szerepet vállalni, de tanácsot tudunk majd adni, hogy hogyan tudnák átfogalmazni a kezdeményezést, javítani a kezdeményezést, és így maximalizálni a regisztrációs lehetőséget. És tehát így, ha e, ennek ellenére is még mindig van lehetőség a részleges regisztrációra, ez egy plusz adminisztrációs lépés, ez nem annyira az egyszerűsítés része. Tehát ha aggályok merülnek föl, akkor ezeket mi tudjuk hangsúlyozni, és egy hónapon belül van gondolkodási lehetőség, módosítási lehetőség a kezdeményezőknek. Hogyha elutasítjuk, vagy részle, részben elutasítjuk a kezdeményezést, akkor még mindig a bírósági út rendelkezésre áll. Szeretném hangsúlyozni, hogy hat esetet vittek a bíróság elé, és kettő esetben a bíróság a bizottság ellenében döntött, és négy esetben, tehát ez 66 százalék, akkor viszont a bizottságnak adott igazat. Tehát nem arról van szó, hogy manipulálnánk a helyzetet, sőt pont az ellenkezője. Ugye hat esetből négyben volt igazunk, kettőben nem, azonnal regisztráltuk a kezdeményezést a bírósági döntés alapján. Úgyhogy a bírósági ítéleteknek teljes mértékben megfelelünk. Még két témát említenénk. Ezt is említették már pozitívumként hogy három hónapot kívánunk biztosítani a szervezők számára, hogy fölkészüljenek a kezdeményezés indítására. Most a javaslat a bizottság részéről hat. Ez lehet, hogy kicsit több annál, mint amire valószínűleg szükség van, mert már a regisztráció során is az előkészítés megkezdődik. A, az, hogy hat hónapra ki kéne bővíteni, az nem feltétlenül szükséges. Ugye jelenleg 21 hónap az eljárás, hogyha még ehhez hármat hozzáadunk, akkor már 24 hónap lesz. Úgyhogy a teljes folyamat azért fontos, hogy ne legyen hosszabb, mint most. Aztán az online aláírásgyűjtés, ezt is említették, ez kulcsfontosságú számunkra, ezzel tudjuk csökkenteni a terhet a szervezők számára, polgárok jobban, könnyebben hozzá tudnak férni a kezdeményezéshez. Ez jelentős előrelépést fog jelenti, illetve az adatvédelmi felelősség tekintetében is. Amikor online aláírásgyűjtést gyűjtést szerveznek, 2020-tól biztosítja ezt a bizottság, akkor a fontos a felelősség kérdése is. Tehát ez is fontos, hogy itt is csökken a teher. Több cikk tekintetében megfogalmaznak módosítókat, a 18-as cikk az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, tehát a szervezők számára, a polgárok számára is pontosan megfogalmazzuk, hogy milyen kötelezettségeik vannak. Hogyha több cikkben bújnának el ezek a feltételek, akkor talán ez egy normál állampolgár számára nehéz lenne a tájékozódás tekintetében. Elnézést, hogy ilyen hosszasan beszéltem, de ebben a témában úgy gondolom ez volt az első, és talán ez lesz az utolsó hozzászólása. Köszönöm szépen. Nyilván nagyon sok szervezési vonatkozása is van ennek, eh, amit javítani lehetne de azt is át kell tekintenünk, hogy eh, mi a sorsa a sikeres eh, polgári kezdeményezéseknek. A parlament, a bizottság, a tanács eh, bizony lépniük is kell a sikeres kezdeményezések figy figyelembevételével, még ha nincs is erre vonatkozóan konkrét jogalkotás, de hogyha sikeres egy polgári kezdeményezést, akkor legalább ahhoz jogok van, hogy tudják, hogy az intézmények érdemben figyelembe vették a kezdeményezést. Ez igaz a bizottságra is, a parlamentre is, és a tanácsra is természetesen. Úgy gondolom, hogy ezt szem előtt kell tartanunk. és ez valóban közelebb viszi Európát a polgárokhoz. Röviden. Igen, egyetértek teljes mértékben a korhatár lecsökkentésével, elektronikai platformi, öt országot javaslunk a hét helyet, aztán hogy hány hónap, és a lakosok tekintetében is, illetve az egyszerűsítési garanciák tekintetében is mindennel egyetértünk. Az elnök azt mondott egy dolgot, amivel egyetértek, hogy ne legyen semmilyen akadály a bizottság tekintetében, hogy mit kell tennie. Tehát a regisztrált kezdeményezések, stb. tekintetében kell, hogy legyen egy határidő. Szeretném az előadótól azt megkérdezni, hogy egy a 12-es pont nem, a 10, és a 15-ös cikk tekintetében van egy mondat, az előadó szerint a bizottságnak nem kell megmondania, hogy milyen tervei vannak a tekintetben, hogy fog, fel fog-e lépni, vagy sem. Gyakorlatilag így mentesítjük a kötelezettség alól a bizottságot, és nem fogjuk tudni, hogy milyen lépéseket kíván tenni. Én szerintem ezeknek a mondatoknak benne kellene maradniuk a cikkek szövegeiben. Köszönöm szépen. Angel Zamboszki kollégának adnám majd még meg a szót. A következő árnyék elődai találkozón tisztázni fognak majd mindent. Módosítók benyújtásnak a határideje március 26 12 óra, áprilisban szavazunk. Gratulálok és jó munkát kívánok Zsambaszki előadónak a munka folytatásához. És most áttérünk az utolsó napi rendi pontunkra, a legalábbis a publikus ülés utolsó napirendi pontjára. Egy véleményt kell, hogy megbeszéljünk kulturális javak behozatala témájában. Santiago Fisas, ami előadónk, május 26 a 16 óra a módosítók benyújtásának a határideje, és június 17-én fogunk szavazni. A téma illetékes bizottsága az IMCO, és az INTA Santiago. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mint jelentéstevő, eh, a kulturális javak importjával, behozatával kapcsolatban eh, nagy örömmel mutatom be ezt a javaslatot, amelynek az a célja, hogy küzdjünk a eh, pénzmosással szemben, illetve a terrorizmus finanszírozásának alternatív forrásaival szemben, ami ugye a régészségek fosztogatása és sempészete. Különösen 2018-ban fontos ez, ami a kulturális örökség európai éve. A bizottsági szöveggel összhangban igyekszünk a 250 évnél idősebb kulturális javak védelmet biztosítani, amelyek importálásra kerülnek. Itt beazatai engedélyt kell szerezni. Nyilván olyan művekről van szó, amelyek esetében a legnagyobb kockázat, a legnagyobb a kockázat a fosztogatásnak, a, a, a műkincsek elvesztésének, megsemmisítésének. Igazán azt szeretnénk elérni, hogy az importőr nyilatkozzon becsület szavára, hogy legálisan szerezte be ezt a terméket az forrás, az eredeti országból. Ugye vannak olyan műkincsek, ahol az exportáló ország az az ország, ahol a műkincs egy időt eltöltött már, a 1970-es UNESCO egyezmény értelmében itt csak az exportáló országtól kérnek igazolást, nem pedig a forrásországból. Figyelembe kell vennünk azt, hogy szeretnénk elkerülni, hogy műtárgyak illegális exportjából szerezzenek pénzt a terrorista csoportok, ugyanakkor nem szeretnénk lehetetleníteni a műkincspiac működését sem ezért fontos lenne, hogy az exportáló ország igazolja az export legalitását, hiszen bizonyos helyzetekben gyakorlatilag lehetetlen beszerezni a műkincsek eredetének, eredete szerinti országból beszerezni bármilyen igazolást, tehát nem a műkincsek eredete szerinti országból kellene beszerezni az igazolást, hanem az exportáló országtól ezzel nem létve a legális műkincspiaci szereplők működését. Az 1970-es UNESCO egyezményt aláíró és nem aláíró országok közötti különbséget meg kellene szüntetni, hiszen a harmadik országokban keletkezett és lévő kutáris kincs, kincsek vagyon védelmére ez amúgy sem alkalmas. A 250 éves minimum küszöb ö, ö, észszerűnek tűnik, de nyilvánvaló, hogy vannak olyan ö, ö, típusú termékek, műkincsek, ahol ez föl lehetne emelni 500 évre. Azon műkincsek esetében, ahol a legnagyobb kockázata a fosztogatásnak, az illegális kereskedelemnek. De az is fontos, hogy a tagállami hatóságok megfelelő eh, képzést kapjanak, hogy meg tudják védeni a műkincseket. Nyilván eh, a rendeletnek az alkalmazása alól bizonyos kivételeket is eh, kellene érvényre juttatni, érvényre kellene juttatni. Például, amikor ideiglenesen hozzák egyik országban a másikban műtárgyakat, mondjuk restaurációra, vagy oktatási-kutatási vizsgálat célokra. A bizottság eredeti szövege úgy tekinti, hogy az export országból egy hónapos határon belül lehetne importálni a fogadországba a termeket, azonban úgy gondolom, hogyha megszüntetjük azt az elvárást, hogy az eredet szerinti országból nem kell, ugye, nem kellene igazolást szerezni, akkor ez bizonyos módon megnehezíteni a termékek behozatalát. Fontos azonban még egyszer az, hogy a szakértői vizsgálatra képes vámhatósági és egyéb szakemberek állnak rendelkezésre, akik biztosítani tudják a műkincsek védelmét, és megfelelő körülményeket biztosítsanak ezeknek a műkincseknek a tárolására a vámeljárás idején is. Az új rendszernek az elfogadása, az bevezetéséhez tehát kapacitásépítésre és képzésre van szükség a tagállamok részéről, az érintett szakemberek számára, de ugyanígy tájékoztatási kampányokra is van szükség a vásárlók, műkincseket vásárlók körében, annak érdekében, hogy milyen tagállamban világos legyen az eljárásrend, és ennek megfelelően kontaktpontokat is létre kell hozni a műkincsvédelem érdekében. Fontos, hogy az import engedélyek eljárása minél egyszerűbb legyen elektronikusan. Ehhez elektronikus rendszert kell létrehozni, amely lehetővé teszi az cserét a tagállami hatóságok között annak érdekében, hogy hozzá tudjanak járulni mindazoknak a kockázatoknak a, a, a csökkentéséhez, amelyek például az Internet Fórum Shoppinghoz vezetnek. E, a ételosztáson nem csak e, a műkincs kereskedelem, e, a műkincsek védelméről van szó, hanem a terrorista cselekmények illegális finanszírozásáról is, de elsősorban az emberi kulturális örökség megvédése a célunk. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, nem remélem, hogy el tudjuk érni azt a közös célt, amely, amely, amely, amely többek között a vagyon a emberiség közös kutérős kincsnek védelme mellett a terrorizmus finanszírozását is akadályozni próbálja. Nancy Tutog. Lutyi Morgana, először is köszönet a frakcióm nevében természetesen. Én is elmondom, hogy az előadó céljait támogatjuk. Végig kell gondolni a részleteket. Több dolgot szeretnék elmondani, mert Kicsit szerintem bonyolultabb ez a dolog, mint ahogy azt az előadó bemutatta. Szeretném a legfontosabb témákat megemlíteni. Ezekben természetesen módosítókat fogunk benyújtani. Az előadó is, ahogy elmondta, sürgős, hatékony intézkedések bevezetése EU szinten azért, hogy az illegális, kulturális termék importot megakadályozzuk, a antik termékeket sokszor terrorizmus finanszírozása is használják, és nem csak arra. Felkészült testületekre van szükség, nálunk Olaszországban van ilyen, tehát ezzel a témával kell, hogy foglalkozzon az állam egy bizonyos testülete, és az, ahhoz, hogy az importot vagy a kereskedelmi forgalmat le lehessen állítani. Például háborús országok esetében mert egyébként pedig mondunk valamit, aztán a valóságban nem tudjuk megvalo- megvalósítani ezt. Fontos ennek a végrehajtása. Mi vagyunk a Kulturális Szakbizottság, ezért olyan aspektusokat is kell hangsúlyoznunk, amelyek a mi témánkhoz kapcsolódnak. Egyébként miért kaptuk meg a témát? Az első ilyen aspektus, hogy ne károsuljon különféle műveleteken keresztül a kulturális és archeológiai örökség a származási országok esetében sokszor folytatunk vitát erről a témáról. Az is problémás, hogy ugye 2018 a kulturális örökség európai éve, éve de különösen kifelé is kell tekintetünk ebben a témában. A javaslat tekintetében jelentős kritikával élünk a bizottság javaslatára vonatkozóan is, és az előadó javaslatával kapcsolatban is. Az első aspektus tekintetében egyetértek az előadóval, hogy informatikai eljárás kell alkalmazni, ami lehetővé teszi a felhasználók számára az online eljárások lefolytatását, illetve a vámhatóságok számára a gyors tájékoztatást a kulturális és vám intézmények tekintetében az egyes tagállamokban. Egyetértek a figyelmfelhívó kampány tekintetében is, aztán a tájékoztató panelek vagy platformok tekintetében is egyetértünk. Az az elképzelés ugyanakkor, amit most is hangsúlyozott az előadó, hogy lépjünk túl a négyesztik tekintetében a bizottság javaslatán, amikor az export ország tekintetében megkülönböztetést tesznek, hogy a 70-es UNESCO egyezmény aláíró vagy nem aláíró országáról van szó. Hát szerintem ez pont a származási ország tekintetében problémás. Miért is mondom ezt? Először is Ma 134 olyan ország van, amely aláírta az UNESCO egyezményt. Akkor a kérdés az, hogy hány ország esetében belül föl, tehát mitől félünk, mivel nem akarunk foglalkozni ténylegesen, mint fontos téma. Aztán az én véleményem, ha egyáltalán, akkor pont ellenkező utat kell választunk szerintem. Az új szabályozás alapja a származási ország kell, hogy legyen, és ezzel párhuzamosan az UNESCO egyezmény. Tehát ha nincs utalás az UNESCO egyezményre, az szerintem pontosan azt jelenti, hogy nem akarjuk védeni ezt az adatot, és ez ellentmondásos a számomra. De ami még aggályosabb számomra, a kulturális javak témája, kettes cikk. Ez a kérdés, ami témánk itt kell, hogy kifejezzük a véleményünket, hiszen az Intával és az Imkóval itt ö, ö, van közös kompetenciám. Kérek szépen még két percet. Miért mondom ezt? A definícióban szerepel a minimum 250 éves kor. Az előadó azt mondja, hogy ezt emeljük föl 500-ra. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyáltalán nem értünk ezzel egyet. Egyébként pedig a 250 nem az 500, hát az 500 éves sehol nem is létezik. A 250 év sem szerepel sehol, amikor kutatási évek meghatározásáról van szó. A 250 év nem felel meg semmilyen nemzetközi egyezménynek, mi ilyen irányú módosító indítványokat fogunk benyújtani. A hágai egyezmény, a kulturális javak védelme, fegyveres konfliktus esetén egyes cikk, aztán a illegális export kulturális javak esetében az erre vonatkozó egyezmény, aztán a lopott és illegálisan exportált kulturális javak kettes cikk. Nemzetközi egyezmények tekintetében 50, 70 és 100 évet említenek. A 70-es UNESCO egyezmény, ahonnan származnak a kulturális javak kategóriái, és azt határozza meg, hogy a 100 év alatti uh, javakra vonatkozik mindez, tehát véleményünk szerint ez lenne a helyes kor. Miért mondom ezt? Hogyha 250-et elfogadjuk, akkor bélyegek, fotók, mozi, regisztrált zene, ezek mind jelentős kulturális javak, és kikerülnének a hatályból. Az elnök asszony itt sürget engem, de hát itt politikai témákról van szó. A kulturális szakbizottság politikai preferenciája elnök asszony szól. Tényleg nagyon nagy lelkű voltam veled. Többet beszélsz, mint maga az előadó. Úgyhogy Helga Trüppelnek adom meg a szót. For the presentation. köszönöm Petra és köszönöm Santiago. Nem először beszélünk a Kulturális Bizottság bizottságban erről a bonyolult kérdésről. Nagyon nehéz a megoldás ugyanis és azt gondolom, hogy ugye itt felmerül a terrorizmus finanszírozás kérdése, és olyan viselkedéseknek a finanszírozása, amelyek gyakorlatilag a kulturális javak megsemmisítését vonja maga után az adott országokban. Itt a másik probléma az, hogy a kulturális sokszínűséget sutba vágják, és gyakorlatilag csak pénzt akarnak csinálni ezekből a kulturális javakból. Nekünk nagyon óvatosan kell odafigyel, közelítenünk ez a kérdéshez, mert összefügg például a jogállamisággal is, és a politikai felelősségvállalással is. Itt alapvetően arról van szó, hogy visszaélnek a műkincspiacsal, és hogyha nem figyelünk oda, akkor az Európai Unióban komoly problémák lesznek ebből, mert részévé válunk a, eh, annak, hogy visszaélnek a műkincspiacon. Az UNESCO Marokkó ország, eredeti ország egyezményével kapcsolatban már itt elhangzottak dolgok, módosítókat fogok én is begyújtani. Köszönöm santiago azt gondolom, hogy még a választásokra való tekintettel is a műkincspiacon komoly és világos szabályokat kell létrehozni. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Fizasz kollégának, és sok mindent Morgan kolléga is már elhangzó, elmondott, úgyhogy csak néhány aggályt említenék. Először is a bizottság rendelt javaslatában szerintem párhuzamosság van. Tehát az egyik a import szabályok harmonizálása, és a másik a specifikusabb kérdés, a lehetséges illegális forgalom, és a konfliktusos országok, mint származási országok. Szerintem ezt a két dolgot összekeverik, úgyhogy itt elég nehéz a javaslat olvasata. 250 évvel kapcsolatban egyetértek Morgano kollégával. Ma semmilyen nemzetközi egyezmény sem határoz meg száz évnél magasabb időt. Aztán szerintem a rendelet szempontjából van egy hiányosság, nincs utalás arra, ami a mai két jelentős rendelet, tehát az iraki és szíriai konfliktusra. Az országok tekintetében a konfliktusos országokra nincs utalás. Emlékeztetnék arra, hogy a bizottság és a parlament is egyetértésben döntött arról, hogy le kell állítani az importot konfliktus területekről sőt támogatni kell ezeket az országokat, hogy visszaszerezzék az elvitt értékeket. Ez a téma érdekes módon hiányzik pont ebből a javaslatból, aminek az alapja elvileg a konfliktusos témák kezelése. Ez egy hiányosság a bizottság javaslatában, talán nekünk kéne ezt helyre tenni. Másik fontos dolog, hogy igen, értjük, hogy vám szempontból vizsgáljuk ezt, de soha nem beszélünk, egyetértünk azzal, amit Santiago mond, de semmi nem beszélünk arról a kapcsolatról, ami sok országban, például Olaszországban ez létezik, a vámhatóság és a kulturális hatóság között. A, ezt nem említjük mi, mint kulturális szakbizottság. Aztán szerintem utalni kell arra, hogy a tagállamoknak el kellene, föl kell, hogy állítsanak olyan egységeket, amelyek nyomozással, tájékoztatással, foglalkoznak, illetve közös bevetéset tesz, adnak lehetőséget. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Herzlichen Dank, Sabine Verheyen. Vielen Dank. Köszönöm. Santiago-nak a jelentés tervezetet. Nyilván ez még módosulni fog a módosítókkal. A cél azonban az, ahogy ezt többen is mondták, hogy illegális eh, te, eh, kincs ne kerüljön, műkincs ne kerüljön be az EU-ba. Eh, ugye exportról beszélünk, és valójában az export meg az import összefüggnek, világos szabályokra van szükség, le kell zárni a kiskapukat az import vonatkozásában, hogyha az egészet komplikáltá akarjuk tenni, akkor az csak a műkincspiacot lehetetleníti. Ähm, meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a konfliktusos régiókban illegális exportőrök tevékenykednek, akiknek a beutazását meg kell akadályozni. Nem akarunk ugyanis illegális importot. Kulturális javak a konfliktus zónákból illegálisan kerülnek be harmadik országba, és aztán hozzánk. Nem mondhatjuk azt, hogy ez egy legális tevékenység, ahol a műkincseket ellopják, és ahol illegális kereselem zajlik, ott fel kell lépnünk. Nem lehet éppen ezért csak az exportország elvre hivatkozni. A konfliktussal terhelt országoknál meg kell vizsgálni azt, hogy az export onnan az legális volt-e, vagy sem. Tehát kérnünk kell azokat az iratokat, amelyek bizonyítják, hogy az export legális volt. Ez eh, nyilván egy ilyen dokumentáció kíséri magát a kulturális terméket, illetve műkincset. Ahogy Santiago is mondta, köszönöm, a bizottságnak adunk most szót. Tessék. Thank you very much, Chair. Just a few... Köszönöm. Csak néhány szóval röviden reagálnék eh, az elhangzottakra. Először is üdvözöljük ezt a alapvetően pozitív értékelést, amit a bizottság javaslatához fűztek. Két dolog azonban bizonyos aggodalomra ad okot. Az első az, hogy 250 vagy 500 év legyen a minimum, a küszöb. A bizottság megpróbált egy kiegyensúlyozott szöveget kialakítani, amely egyrészt odafigyel annak a szükségességére, hogy a műkincseket védeni kell, ugyanakkor nem akarunk adminisztratív terhet hárítani a kereskedőkre sem. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a 250 éves minimum az egy jó határ, és ráadásul figyelembe vettünk más gyakorlatokat is, amelyek a világban megfigyelhetők. Aztán az, hogy a forrásország, illetve exportország megkülönböztetésénél arra kell odafigyelni, hogy a forrásország érdekeit kell védeni. Bármilyen megoldást is veszünk végül is, vagy választunk, nem szabad olyan szabályokat létrehozni, amelyeket könnyű kiátszani, mert akkor az egész kiüres, kiüresedik. Tudom, hogy nagyon sok érdekes gondolat megfogalmazódott, ezeket mi is átgondoljuk technikai, politikai szinten is hajlandók vagyunk ezekről beszélni. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Santiago nochmal, bitte. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam a kollégák javaslatait. Természetesen, amikor az 500 évről beszéltem, arra törekedtem, hogy ezt érdemes megfontolni. Ez nem egy konkrét javaslat. Úgy gondolom, hogy nem annyira a kutárás javak importjáról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ezeket a termékeket ne használják föl például a, finansz, a terrorizmus finanszírozására, hiszen rengeteg olyan régiség van a háborús övezetekben, amelyek az 500 évnél régebbiek az eredetiket tekintve. Éppen ezért nem föltétlenül ragaszkodunk mindenáron az 500 éves küszöbhöz. A fontos az azt lenne, hogy azokat az exportokat tudjuk ellehetetleníteni, amelyek a háborús övezetekből indulnak, és kétséges célokat szolgálnak. Ahogy Szabina is mondta, nagyon fontos az is, hogy ne bonyolítsuk meg a legális importot. Ez nagyon fontos, nagyon sok régiségkereskedővel és szövetséggel például a német pénz és numizmatikusok szövetségével is tárgyaltam. Igyekeznünk kell összeegyeztetni Eh, a legális kereskedelem érdekeinek a védelmét, a, finanszírozás, a terrorizmus finanszírozását szolgáló illegális kereskedelem eh, akadályozását szolgáló intézkedésekkel, egyensúlyt kell eh, teremtenünk. Fontos, hogy az illegális kereskedelemnek meg tudjuk emelni a költségét. Ehhez az vámhatóságok és a kulturális hatóságok együttműködésére van szükség, és képzésre van szükség, a szakemberek képzésére a vámosok körében is, illetve a közvélemény szemlélet formálására is szükség van. És készen is állok arra, hogy kollégáimmal együttműködjek mindenkivel, hogy kielégítő megoldásokat találjunk. Nyilván úgy kell megakadályoznunk a kulturális javak illegális kereskedelmét és a terrorizmus finanszírozását, hogy ezzel ne lehetetlenítsük el a legális kereskedelmet. Nos, nagyon fontos téma ez, mondja az elnök. És nyilván azzal függ össze, hogy hogyan tudjuk az illegális kereskedelmet megállítani, anélkül, hogy ellehetetlenítenénk, vagy megnehezítenénk a legális importot, legális kereskedelmet, és túlságosan nagy bürokratikus akadályokat állítanánk az ő útjukba. Biztos vagyok abban, hogy erre a jelentéstevő az elkövetkező vitában a kollégákkal együttműködő megoldásokat is fog majd találni. Március 26-a módosítók benyújtásának határideje, és júniusban kerül sor a bizottsági, szakbizottsági szavazásra. Ezzel le is zárom a nyílt ülést. Hamarosan indul az átülés. Azok, akik nem képviselők, kérem, hogy hagyják el a termet, és egyúttal kérem, hogy az internetes közvetítést is